The sitting is resumed. Megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvei elérhetőek. Van ezzel kapcsolatban megjegyzés? Akkor jóvá hagytuk ezeket a jegyzőkönyveket.